ülésen fogjuk elfogadni, és amennyiben addig nem érkeznek ellenvetések, úgy a mai ülésen elfogadott állásfoglalási indítványokat elküldöm az illetékes személyeknek és szerveknek az Európai Parlament ülését ezzel megszakítom, ezt az ülést pedig lezárom, és mindenkinek jó utat kívánok haza, illetve kellemes hétvégén.